Okay, friends. Kedves barátaim, kollégák, úgy látom, hogy aki el akart adni a termet, az megtette ezt. A hetes naprendi ponttal folytatjuk, ahogy azt említettem. Előadónak adom meg a szót, Mária Arénának parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg csak, hogy villám gyorsan az Európai Bizottság javaslata, nagyon érdekes. Erre vonatkozóan némi kiegészítéseket tennünk, például a foglalkoztatási statisztikák terén, illetve az Európai Unió szerepe a fenntartható fejlődésben az ENSZ szintjén, a globalizáció pozitív és negatív hatásai az európai piacra vonatkozóan, a növekedés, miatt már nem csak a GDP szabad nézni, más mutatószámok is nagyon fontosok, a statisztikai program keretében ezeket kell vizsgálni. Több módosítót is kaptam a kollégáktól, amelyeket megpróbáltam négy darab kompromisszumba tömöríteni a következő témákban. Például figyelembe kell venni a terület és regionális sajátosságokat, az urbanizáció hatásait mérni kell, illetve az el néptelenedő régiók tekintetében a közszolgáltatások fenntartásának költsége, amit ugye fenn kell tartani eh, annak ennére, hogy eh, egyre kevesebben laknak itt. Ez az első kompromisszum csomag. A második, a legkiszolgáltatottabbak igényeinek igény, mérése vétére gondolok itt a társadalom perifériájára szorultak a fogyatékkal élők és az idősek. A harmadik a költségvetési megszorítások hatása a munkanélküliségre és a munkaerőpiacra, és a négyes olyan jelzőszámok bevezetése, amely a termelékenység, a versenyképesség szembeállítva a munkakörülményekkel, hiszen e tekintetben is a szegénység elleni harc, illetve a gazdasági különbségek csökkentése a célunk. Ez a négy fő téma, amely köré a módosító indítványok többségét eh, fel lehet eh, fűzni. Remélem, hogy eh, erről tudunk majd a kollégákkal beszélni, és a legfontosabb aggodalmakra megoldást találni. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Megadom a szót az előadóknak, az előadóknak Lopé Fontani asszony elsőként. Efectivamente, yo estoy convencida que nos pondrá... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Megállapodásra fogunk jutni. Csütörtökön lesz az első ülésünk, és elvileg én egyetértek a benyújtott módosítók nagy többségével. Meg kell mondanom, hogy néhány árnyalattól eltekintve mi szeretnénk a bizottság eredeti javaslatának gerincéhez ragaszkodni, amely jól támogatja a 2020-as prioritásokat. Amivel nem értek egészen egyet, az az, hogy a 17 ENSZ fejlesztési célt is be kellene idevenni. Természetesen fontosak ezek, de Nem hinném, hogy ebbe a programba bele kellene dolgoznunk őket. De ezen kívül úgy gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy a, a, az anyag lendülete megfelelő, és az egyelőre fennmaradó nézeteltéréseken is túl tudunk majd lépni. Elnök, köszönöm szépen. Az ECR képviselője Gerike nincs itt, és helyettest sem küldött. Az ALDE nevében Sambon úrnak kéne felszólalnia, de ő sincs itt. Helyette valaki szólna? Harkin asszony nem, Szerimovics úr sem. Akkor nézzük meg a GUE, NGL képviselőit, ők sincsenek itt. A zöldek. Zöldek sem? Zsdanoka asszony nincs itt. Akkor Mártán úrnál landolnánk. Nem, ő sem. Az azt jelenti, hogy lesz időnk meghallgatni a bizos, bizottság képviselőjét, Elvárer urát, meg is adom önnek rögtön a szót. Köszönöm szépen. Igazgatóként dolgozom az Európai Bizottságnál, és az Eurostat témájával foglalkozom, és a az előadó Maria Arena eh, módosítóiról szólnék egy pár szót, akivel egyébként már egyeztettünk. Tényleg nagyra értékelem az önök munkáját, a Maria Arena és az előadók munkáját. A négy témában foglalta össze a módosítókat, ez mm, világos és sokat segít nekünk általánosságban. Az Európai Parlament a hivatalos statisztikák terén mindig nagyon segítőkész volt. Egyetértünk abban, hogy összehasonlítható, átfogó és aktuális statisztikákra van szükség. Ennyire fontos talán még sosem volt ez számunkra, mint most. Az alternatív tények világát éljük, ezért a megkérdőjelezhetetlen statisztikák és adatok fontosabbak, mint valaha a 2013 és 2017 közötti statisztikai program helyett nem akarunk volt egy vadonatúj programot, hanem szeretnénk ezt meghosszabbítani annak érdekében, hogy az európai statisztikai rendszer tovább működhessen. Egyre nagyobb igény mutatkozik ugyanis ilyen statisztikai adatok iránt. Hogyha a négy témára áttérek, amit Maria nem említett, a regionális specifi, lakosságok, a legkiszolgáltatottabbak, például a hajléktalanok vagy a fogyatékkal élők, az új foglalkoztatás és munkanélküliségi jelzőszámok, és végül termelékenység és az egyéb jelzőszámok kapcsolata. Ezek valóban olyan témák, amelyeken már dolgozunk, vagy amelyek előkészítés alatt állnak. Hát egyes területeken fejlettebbek vagyunk, nagyobb adást értünk el más területeken, de egy dolog az világos, így vagy úgy szükségünk van felhatalmazásra annak érdekében, hogy a tagállamoktól be tudjuk gyűjteni ezeket az adatokat. Mi hajlandóak vagyunk természetesen ezt a feladatot a jelenlegi keretek mentén ellátni, de éppen ezért nagyon komoly előrelépést szeretnénk elérni de a módszertant, a mérési módszereket ehhez lehet, hogy teljesen újra kell gondolnunk. Készen állunk arra, hogy részletekben menve is megbeszéljük ezt az előadóval, és az elkövetkezendő tárgyalások során természetesen nem zárkózunk el további módosításoktól. Ennyit szerettem volna elmondani röviden. Köszönjük szépen. Gerike úr szeretne árnyék előadóként valamit hozzáfűzni? Nem. Akkor Maria Arénának adom vissza a szót. Elkezdtük már a kompromisszumok kidolgozását. Biz, nyilván felveszük az Európai Bizottsággal majd a kapcsolatot annak érdekében, hogy jól értsük egymást. Természetesen közös célunk az, hogy mindenkinek a módosítóit és az aggodalmait komolyan vegyük és beépítsük a jelentésbe. Köszönjük szépen. A módosítók benyújtásának a határideje február 30-a déli 12 óra. A Foglalkoztatásügyi Bizottságban március 22-én fogjuk elfogadni, az Illetékes Bizottságban pedig e, március 27-én kerül sor a szavazásra, mikrofon nélkül folytatja az elnök, újra mikrofonnal az ötös napirendi pontra térünk vissza napirendünkön, és ez nem más, mint partnerek nagyobb mértékű bevonása az európai, és nagyobb láthatóság az európai beruházás és struktúrális alapok tekintetében. Meg is adom a szót az előadónak, alelnök úrnak, Roven úrnak parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony! A kohézió és a beruházások dinamikája két nagyon fontos célja a struktúrális, alapok, struktúrális és beruházási alapoknak, az EFSZ-nak úgy érezzük, hogy az Európa 2020-as stratégia végrehajtását is szolgálják eh, ezek, és bár bizonyos területeken jó úton haladunk, például a szegénységi küszöb alatt élők számának csökkentése tekintetében még messze vagyunk a kívánt céltól az Európai Parlamenten belül a Regionális Fejlesztési Bizottsághoz egy véleményel fordulunk azért, hogy a partnerek jobban együttműködését segítsük, és hogy a szállampolgárok között láthatóbbá tegyük az európai beruházási alapokat úgy érezzük, hogy nekünk itt ebben a szakbizottságban különösen oda kell figyelnünk az EFSZ-re, illetve arra a, erre a két említett témára transzverzálisan. A láthatóság nagyon fontos, mert sajnálatos módon nagyon sok európai polgár, a polgárok többségenek nincsen tudomása arról, hogy ezek az európai alapok egyáltalán léteznek. Sok gyakran nem tudják, hogy az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg az a projekt, amelynek ők is a kedvezményezetjei. Éppen ezért a kommunikáció tekintetében javítani kell, és a hozzáadott érték nagyon fontos, hogy az első számú motiváció legyen. Érdemes lenne újra gondolni a 2013 per 1302-es rendeletet, amely egyébként a, a szociális stratégiai finanszírozási alap módozatait fekteti le, hogy például a a képzés integráció tekintetében hogyan folyhat mindez. A nagyobb fokú együttműködés, a partnerek nagyobb fokú bevonás akkor valósulhat meg, hogyha az administratív terhet, a bürokráciát csökkentjük, hiszen főként a kis és középvállalkozások esetében ez elengedhetetlen ahhoz, hogy bevonjuk őket a programokba, főként akkor, amikor az európai munkahelyek legnagyobb részét ők hozzák létre. Úgy érezzük, hogy a szociális partnerek véleményét nagyobb mértékben érdemes az alapok működése során figyelembe venni. Végezetül, még akkor is, hogyha van ilyen, arra kérjük a tagállamokat, hogy a, az alapok egy részét arra fordítsák, hogy a szociális partnerek bevonását elősegítsék, illetve általában az emberekkel jó, nagyobb mértékben megismertessék ezeknek az alapoknak a működését, és egyáltalán, hogy tudom, szerezzenek azok létéről. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Gentile asszonynak adom meg a szót, tessék parancsolni. Tessék. Köszönöm szépen. Figyelmesen meghallgattam ezeket a bevezető szavakat. És összességében általában véve egyetértek a megközelítéssel, és azzal a tényel is, hogy az európai polgároknak olyan helyzetben kell lenniük, hogy jobban tisztában legyenek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az Unió biztosít a számukra az adott országban. És hogy milyen előnyökhöz juthatnak új állások, jó állásokra való tekintettel főként. Aztán fontos az is, hogy hogyan lehet bevonni a KKV-kat. Azt látjuk, hogy a kis és középvállalkozások rengeteg új állást adnak, új munkahelyet. És a hatástanományok szerint ez jól mutatná a kohéziós politika pozitív hozadékait. De mutatná azt is, hogy hogyan működik az információ és akkor az információ áramlás, hogyan lehet az embereket tájékoztatni és tudatossá tenni. Természetesen törekedni kell arra, hogy tényleg egyszerűvé tegyük ezt az egész összetett felépítményét a strukturális alapoknak. És odafigyeljünk arra, hogy javítsuk az első és másodlagos eh, ellenőrzéseket. Na most, ami mindig időről időre előkerül, amikor erről beszélünk otthon, az az, hogy eh, jobban kell törekedni az egyszerűsítésre. És az intézményi kapacitások kat be kell vonni az alapok végrehajtásába és megvalósításába. Tehát a tagországi hatóságokat is be kell vonni természetesen ebbe, ezekbe a folyamatokba. jobban kell kommunikálni az emberek felé az eszát, főleg a legkiszolgáltatottabbak felé, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Szükség van a szociális integrációra, társadalmi integrációra, illetve a munkavilágába történő integrációra. Erre is nagyon nagy igény mutatkozik. Tehát a mi javaslataink és a mi véleményünk a jó irányba terelhetik a dolgokat, a nagyobb tudás, a jobb, erősebb integráció az alapok között, és hogy igazán elkötelezettek legyünk, hogy kihasználjuk az európai szociális alapokat, és tényleg aktív foglalkoztatási politikákat támogassunk. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most az asszonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni ezt az véleménytervezetet. Úgy gondolom, hogy egy jó anyag, amivel majd dolgozhatunk. Az egyik fontos dolog, ami időről időre előkerül, kerül, az a regiók kapacitása, hogy az uniós forrásokat ki tudják használni. És ez az egyik legfontosabb kihívás, ami előttünk áll manapság. Fontos, hogy a technikai kapacitásokba is fektessünk be, hogy hogy az uniós forrásokat ö, tudjuk kezelni és a megfelelő helyre juttatni. Aztán, amiről már hallottunk, és látjuk ebben a véleményben is visszatükröződni, az administratív terhek csökkentése egyetértünk, ezeket csökkenteni kell. Ugyanakkor ezt úgy kell megtennünk, hogy ne csökkenjen a az ellenőrzés és auditoknak a szintje és az erőség, és itt valamiféle egyensúlyra kell törekednünk. Egy mások kritikus tény, elnézést, valamit kihagytam, átugrottam véletlenül. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos az a hozzáadott érték, hogy az európai beruházási és struktúrális alapokat úgy használjuk fel, hogy hozzáadott értéket tudjanak képviselni a tagállamokban már elvégzett munkához. Itt világos prioritások vannak. Először is hogy az uniós forrásokat nem csak nemzeti vélemények támogatására kell használni, hanem hogy a fiatalokat támogassuk belőle úgy, hogy kiegészítsük és erősítsük a nemzeti programokat az adott tagállam döntésének megfelelően. Másodszor az uniós programoknak lehetővé kell tenni bizonyos rugalmasságot, aminek segítségével egyéni személyre szabott, helyigényekre szabott támogatást tudnak a tagországok nyújtani, olyan területen tudjanak az uniós források hasznosulni, ahol azokra leginkább szükség van, anélkül, hogy a, az ellenőrzéseket ö, csökkentenénk. A jövőbeli értékelés a bizottság részéről ö, túl kell mutatnia és túl kell tekintenie a valós hatásokon, és prioritásként kell kezelnie azt, hogy megértsük, hogyan és miért hatékonyak bizonyos cselekvések és fellépések. Szeretném megköszönni a véleménytervezet szerzőjének a munkáját, és azt gondolom, hogy számos gondolattal egyet tudok érteni, és az én gondolataimat tükrözi. Köszönöm szépen. Akkor most az Áde nevében esetleg Szelimovics úr is hozzá tud szólni. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen ezt a jó véleményt a vélemény előadójának. Támogatni tudjuk ezt a dokumentumot, jó kiinduló pontnak tartjuk ezt, mivel rámított a feladat, hogy hozzászóljak nem, de nem, de nem bíztak meg korábban ezzel, ezért azt mondanám csak, hogy az Álde majd módosítóin keresztül fogja kifejezni a véleményét. Köszönöm. Köszönöm. González Penyász kolléga nincs. Itt és a GUE képviseletében más szinten nincs itt, akkor a zöldek nevében Teddy Reinkernek fogom adni megadni a szót. Köszönöm szépen, mi is megköszönjük a véleményt. A vélemény előadójának jó kiinduló pontnak tartjuk a szöveget. Két még nem említett témát szeretnék említeni. Az egyik az a ö, az a projektek előkészítésével kapcsolatos hatás, hiszen lehet, hogy az európai támogatás nem a támogatás nagy részét képviseli, lehet, hogy a helyi, illetve régiós jelleggel több pénzt adnak a projektekre, viszont vannak olyan tanulmányok, olyan különböző auditálási feladatok, amelyekhez európai támogatást adnak, és szerintem ezt kicsit hangsúlyosabban kellene szerepeltetnünk, hiszen nagyon sokszor az van, hogy a projekt végén a e, kül, külső, a külvilág figyelmét e, ezek a támogatások elkerülik, márpedig ezeknek hangsúlyosabb e, reklámozása jót tenne. A másik kérdés az a partnerség elvének kérdése, ami szintén nem szerepel a dokumentumban külön, már pedig én úgy gondolom, hogy a civil társadalom, illetve a helyi, illetve regionális hatóságok projektekbe való bevonása szintén többszöröző hatással járhat. A különböző projektekben európai támogatással résztvevők számára. Nagyon fontos tehát, hogy a projektekkel kapcsolatban ne csak az európai támogatás szerepeljen, hanem azoknak a támogatása is, amelyek a civil, illetve a helyi hatóságok részéről voltak. Majd mi is benyújtunk módosítókat, és várjuk az jelentéstevővel folytatott további vitát. Elnök, FDD, Laura igen? Megadom ennek a szót. Köszönöm. Elnök asszony, a kohéziós politika alapvető eszköz a tagállamok számára, és hogyha megfelelőképpen hajtják azt végre, akkor különösen az, eh, ahogy a Ahogy a gyűjtőrendeletnél e, láttuk, ahhoz hasonlóan e, nagyon fontos, hogy a az állampolgárok foglalkoztatására, e, álláskeresésére megfelelő pozitív hatással legyen mindez, különösen a messzebb fekvő régiókban. Minden szintet megfelelőképpen be kell vonnunk a munkába, a bizottságot is, illetve más szinteket is annak érdekében, hogy az irányítás megfelelő legyen. Minél egyszerűbb e, be kell, hogy legyenek a folyamatok a e, támogatások igénylésénél és az ellenőrzések hatékonyságát viszont meg kell tartanunk a csalások elkerülése érdekében. Biztosítanunk kell az emberek bevonását is, illetve azt, hogy az résztvevőkkel kapcsolatban nem merülhessen fel összeférhetetlenség. A kohéziós alapok használata általában nagyon nagy mennyiségű pénzösszegeket jelent, de ezek nem mindig érkeznek meg megfelelő helyre, nagyon gyakran felmerül a csalás gyanúja. Fontos, hogy a pályázati felhívások minél láthatóbbak legyenek minden lehetséges platformon, akár még a ö, ö, szociális hálózatokon is hogy mindenkihez eljussanak ezek a hírek. És az eredményeket ugyanígy fontos minél szélesebb körben terjeszteni a polgárok bizalmának megerősítése érdekében, illetve azt is tudni kell terjeszteni, ami nem működött megfelelőképpen, hogy a jövőbeni pályázatok hatékonyabbak legyenek. Damato. Eh, Köszönjük Damato asszonynak, most pedig megadom a szót Márten úrnak, parancsoljon. Merci. Köszönöm. A partnerek eh, nagyobb mértékű bevonása, illetve strukturális és beruházási alapok nagyobb fokú láthatóságáról beszélünk. Vélemény eh, tervezet jelenlegi formájában nehezen támogatható számunkra már elítéli azt a tényt, hogy az európaiak nem is, mert nem, nincsenek vele tisztában, hogy az Európai Unió társfinanszírozza a projekteket, ezért azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy nagyobb ellenőrzést, többet legyen annak érdekében, hogy a kedvezményezettek minden eh, szükséges információt hozzanak nyilvánosságra. Megint az európai propagandáról beszélünk, hogy az úgynevezett idézőben vett európai hozzáadott értéket eh, helyezzük itt előtérbe, a szociális társadalmi beilleszkedésére és a munkahelyteremtés tekintetében. A vélemény eh, tervezet eh, ellentmondásba keveredik, hiszen a közös politikáról szóló vitában egyrészt azt kéri, hogy nagyobb ellenőrzés és nagyobb kötelezettségeket rójunk a kedvezményezettekre, másrésztről pedig az administratív terhek csökkentését is kéri. Eh, annak érdekében, és ez teljesen logikus, hogy az abszorpciós kapacitás nőjön. Ez a véleménytervezet azért pozitív elemeket is tartalmaz. Nagyra értékeljük azt a tényt, hogy az előadó szerint a KKV-k számára csökkenteni kell az adminisztratív tervet. Ugyanakkor zárásképpen ez alapvetően nem leplezi azt a tényt, hogy az európai propagandát akarják itt előtérbe helyezni, hogy mindenki azt higgye, hogy szép és jó Európában minden, és Európában az emberek életének javítása érdekében fektetnek be. De előadó úr, kollega úr, mint hogyha úgy tűnik, hogy elfelejtette volna, hogy ez nem az Európai Unió pénz, amiről beszélünk, ez az európai adófizetők pénze, a tagállamok adófizetőinek a pénze, főként azoké, ahol nettó befizetők ról beszélünk. Franciaország esetében 9 milliárd euró nettó befizetésről beszélünk. Egész egyszerűen visszakapjuk az unió pénzét, nem az égi áldásként érkező európai, Brüsszelből érkező euróról beszélünk, a saját pénzünk jön itt vissza. Köszönöm szépen, Márten úr. Az Európai Bizottság részéről Szagai úr szeretne -e a kérdésekre válaszolni? The floor is yours. No? Yeah. <laughs> Thanks to, for giving me the floor. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Kommunikációs egységben dolgozom az illetékes főigazgatóságban, és ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban, illetve a Buda úr álláspontjával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon releváns, nagyon aktuális, és a bizottság üdvözli ezt az anyagot, hiszen minden olyan lépés, ami abba az irányba megy, hogy jobb információt, jobb átláthatóságot és tudjunk biztosítani, és jobban tudjuk kommunikálni az uniós társfinanszírozással végrehajtott projekteket, és ezt, ezt a bizottság nagyon is üdvözli. Azt mindenki nagyon jól tudja, hogy ez közös menedzsmentről beszélünk nem csak a program, hanem a kommunikációját is közösen menedzselik a különböző szereplők az uniós intézménytől kezdve a nemzeti hatóság, a regionális és helyi hatóságok is. Tehát nagyon fontos ezt a hálózati jelleget erősíteni, és ezt kommunikálni. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan költjük el ezeket a pénzeket. Röviden annyit mondanék, hogy bizottsági szinten, amit azt próbáljuk csinálni, hogy erősítsük és elősegítsük az együttműködést a helyi és a regionális médiával. Azt gondoljuk, hogy ez nagyon releváns és fontos, hiszen ezek azok a hangok, amelyeket az állampolgárok meg is hallanak Európa különböző régióiban. Aztán igyekszünk azt a kapcsolatot erősíteni, hogy az irányítóhatóságokkal állunk kapcsolatban, hogy közös kampányunk, közös kommunikációs kampányaink és fellépéseink legyenek, és egyfajta kampány alapú megközelítést igyekszünk alkalmazni, és arra kértük a régiókat, hogy nyissák ki ajtaikat az állampolgárok előtt, mutassák meg az embereknek, hogy mit értek el ezekkel a projektekkel. Az idén szintén lesz kampány, mindenféle eseményekkel, hiszen már 60 éves az ESZA, és igyekszünk többet tenni azért, hogy ez a kampány jellegű megközelítés érvényesülhessen. Aztán ezen kívül igyekszünk a hangvételét megváltoztatni ezeknek a kampányoknak. Mindig azzal vádolnak, úgy idézőjelben, hogy túlságosan hivatalosak, intézményesek vagyunk. És próbálunk kicsit érzelmibb húrokat megpendíteni. Legalábbis a bizottság oldaláról. De ami igazán releváns sok képviselő, európai parlamenti képviselő szempontjából, aki előttem szólt, hogy a legfontosabb dolog az, hogy megerősítsük a kapcsolatot a különböző szintek között, hogy ezek a szintek jobban kommunikálhassanak. Hogy az emberek lássák, hogy a, a strukturális alapoknak milyen eredményei vannak. Az Euróbarométer szolgálatot is említjük, amelyet 2015-ben vontak be, és majd májusban lesz ezzel kapcsolatban egy újabb anyag, amely nyilvánosságra kerül, és lesznek újabb eredmények. Köszönöm szépen, amit össze lehet nyilván hasonlítani. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most Zsolainak úrnak adom meg. Először is a hozzászólóknak köszönetet mondanék. Úgy érzem, hogy kompromisszumok kidolgozásában nem várható túlságosan nagy probléma. A legtöbb hozzászóló hasonlókat mondott el. A munkahelyteremtés, a KKV-k mind, majdnem mindenki részéről elhangzottak. Az, hogy láthatóvá tegyük ezeket a projekteket, és hogy a hatásukat végig gondoljuk, ez nagyon fontos. Az egyszerűsítés és a mégis a szigorú ellenőrzés. A kettő azt szerintem nem mond egymásnak ellent. A, az Európai Unió támogatásainak hozzáadott értéke, ez hangsúlyozandó elem, és amely úgy érzem, hogy nem hangzott el, vagy nem szerepel a szövegben eléggé, ez a helyi szereplők dinamizálása, nagyobb fokú részvételre ösztönzése, a partneri viszonyban végrehajtott projektek eh, működnek a legjobban, ez azt hiszem a sarokköve eh, az egésznek, így mindenki érdekelt lehet abban, hogy valóban láthatóvá tegyük, minél több emberhez eljutassuk magát az üzenetet, eh, és úgy érzem, hogy e témában nagyon jó lesz együttműködni, együtt dolgozni majd a kollégákkal. Köszönöm. Köszönjük szépen. Lássuk a menetrendet. This, uh, uh of March. máj, március 9-ig lehet benyújtani módosítókat a Foglalkoztatásügyi Bizottságban. Május másodikán, harmadikán szavazunk, az illetékes bizottságban pedig május 29-én, 30-án fogunk. Köszönöm. Hatos napirendi ponttal folytatjuk. A nemzetközi védelmi védelemért folyamódók kéreménynek a feldolgozásával kapcsolatos témát azt elhalasztjuk. Ezzel tulajdonképpen a nyolcas napirendi pontra térhetünk közvetlenül, és ilyen szempontból tökéletes az időzítés. Krista Sedlacek megérkezett, aki az Európai Munkabiztonsági eh, Ügynökség, eh, az OSHA eh, igazgatója. Ez talán a legfontosabb európai ügynökség, amit egyébként pár hónappal ezelőtt látogattunk meg. Az időnk nagyon véges, mint mindig, állandóan rohanunk a szoros napirenden, végig szaladunk, ezért most talán egy kicsit nyugodtabb körülmények között tudunk erről beszélni. Egy rövid, meg is adom a szót önnek, hogy tartsa meg a rövid bevezetőjét. Thank you very much. Thank you for the... Köszönöm szépen, és külön köszönöm a meghívást. Nagyon nagy örömmel fogom bemutatni a 2016-os munkaprogram megvalósítását. Elmondom, hogy az utóbbi az eltelt év folyamán mit végeztünk, illetve a 2017-es, 18-as célokról is be fogok számolni. Remélem tudja mindenki, hogy az OSHA a munkahelyi egészség és biztonság terén az Európai Unióban felálló legfontosabb kihívásokra próbál válaszolni ezek között természetesen szerepel az európai munkaerő populáció előregedése, szükséges, hogy aktív és egészséges öregkort biztosítsunk a munkavállalóknak. Az is fontos, hogy a nemzeti munkavédelmi stratégiákat megfelelőképpen elkészítsék és végrehajtsák, illetve, hogy megfelelően összehasonlítható, megbízható statisztikai adatokat kapjunk a tagállamoktól, hogy megfeleljenek a különböző munkahelyi egészségügyi és biztonsági rendelkezéseknek. Itt különösen a kis és és kis, kis és középvállalkozásokról, illetve a mikrovállalkozásokról van szó, illetve a vesző, veszélyes anyagokkal végzett munkával kapcsolatban felmerülő megbetegedésekkel is foglalkozunk, illetve más olyan felmerülhető kockázatokkal foglalkozunk, amelyek szintén megjelenthetnek. A bizottság, biztonságmunka mindenkinek, illetve az európai egészségügyi, munkahelyi egészségügyi és biztonsági rendelkezések, egyéb rendelkezésekkel kapcsolatos bizottsági munkában ez mind szerepel. A 16-os év eredményei közül először azt szeretném megemlíteni, amely az Európai Parlament és a Bizottság együttműködése során egy kísérleti projektként valósult meg, és idősebb munkavállalókkal kapcsolatos projekt volt ez, és ez az egészséges munkahely ről szóló kampányunk, illetve az egészséges munkahely minden korosztály számára kampányunk szempontjából rendkívül fontos volt. A kísérleti projekt célja az volt, hogy segítsük az ezzel kapcsolatos egészséges munkahelyi környezet kialakítását minden országban, illetve megnézzük, hogy mik a jó, jól bevált stratégiák és gyakorlatok. Ezekre példát is kerestünk. A kísérleti projekt eredményét a weboldalunkon találják meg 29 ország jelentés keretében. Itt leírtuk, hogy az előregedő munkaerőt, hogy menedzselik a különböző országok, különböző esettanulmányokat, különböző programokat és stratégiákat foglaltunk itt össze, különösen a munka, munkába való visszatérés területén, illetve most egy eh, eh, elemző írást is feltettünk ide, amely mindannyiunk számára, de különösen a politikusok számára nagyon fontos lehet. Most mindez a utólagos értékelés folyamatában van, illetve megvizsgáljuk, hogy milyen európai hozzáadott értéket adott ez a projekt. A 2016-os év egyik leg sikeresebb kampánya volt egyébként ez a téma. A balkáni országok, Norvégia és Svájc is részt vett ebben az igyekezetben. Gyakorlatilag az a fontos, hogy az egész munkával töltött élet alatt megpróbáljuk az előregedés, az időskor negatív hatásait megelőzni. Tehát nem csak az időságról beszélünk, hanem arról is gyakorlatilag, hogy hogy kezdhetjük ezt a folyamatot, amikor az, eh, valaki a munkaerőpiacra fiatalként belép. Következő téma fontos, hogy létezzenek, illetve hogy az OSH, OSH számára rendelkezésére eh, álljanak összehasonlítható és megbízható adatok. Eh, itt sajnos az információs szakadék egyre nagyobb, és eh, nagyon fontos lenne, hogyha vállalati szinten tudnánk ellenmezni az munkahelyi egészség és biztonság helyzetét. Ezen kívül készítettünk egy munkavállalói részvételi analízist, illetve egy közös elemzést, amelyet az Eurostat munkaerő munkaerővel kapcsolatos felméréseit munkájával. Itt különösen a munkahelyi balesetekről van szó, illetve különböző pszichoszociális kockázatokról, illetve arról, hogy általában vállalati szinten hogy oldják meg a munkavédelem irányítását. Aztán van egy nagyon fontos projekt, amelyet 2015 végén, 2016 elején kezdtünk, ezek a mikrovállalkozásokról, illetve kisvállalkozásokról szólnak, amelyek gyakorlatilag az Európai Unióban működő vállalkozások több mint 90%-at teszik ki. 2016-ban ezeknek a vállalkozásoknak a helyzetéről szóló jelentést tettünk közzé, hogy a munkahelyi egészségbiztonság helyzete milyen ezekben a vállalatokban. Még most is dolgozunk az eredmények feldolgozásán, és majd idén tudunk ezzel kapcsolatban egy minőségi elemzést nyújtani. Itt leírjuk majd a közvetítők szerepét is, illetve példát hozunk sikeres programokra és stratégiákra, amelyek nemzeti vagy szektor szinten megvalósultak. Aztán van egy online interaktív kockázatelemző eszköz, talán ismerik, ez nagy, nagy sikert aratott, mindenféle költség nélkül könnyen hozzáférhető értékelő eszközről van szó, és a bizottság véleménye szerint az ilyen eszközök használatát jelentősen ki kellene terjeszteni a tagállamokban. Ezért 2016-ban eh, és 2017-ben az ilyen eszközök eh, támogatásával, illetve jobb elterjesztésével eh, foglalkozunk. 2016 végén már 100 18 ilyen eszköz, eszközt jelentettek meg, és további 20-at, 20 van fejlesztés alatt. Egyre több vállalat fog majd részt venni ebben, tehát egyre több vállalat fogja majd használni ezeket az eszközöket. A 2017-es évre vonatkozó tervek között egy nagyon önök számára is nagyon érdekes témát említenek, említenék meg, mégpedig az új munkahelyi kockázatokról. Ezek az ICT által, illetve különböző munkakörnyezetek által új kockázat és fenyegetésként megjelenő problémák lesznek ezek. Ezeket, ezt, az ezzel kapcsolatos munkát majd 2018-ban fejezzük be. A bizottság egyébként több erre vonatkozó tervel is előállt. Igen, égető problémáról van szó, mert ez, ez a terület nagyon gyorsan változik. Aztán egy másik fontos téma a munkahelyi megbetegedések, illetve a betegség után a munkába visszatérők helyzete azoknak különösen, akik rákos megbetegedés után ö, tértek vissza, aztán a ö, különböző munkai megbetegedések azonosítására vonatkozó módszerek, illetve az ezzel kapcsolatos riasztási és elemzőrendszerek kérdése. Ö, illetve általában a veszélyes anyagokkal kapcsolatos munkavégzés és a munkahelyi környezet kérdése. A következő kampányunknak ezek lesznek a legfontosabb vonásai, ezeket majd 2018-ban, 19-ben tesszük fő témává. Van még egy kérdés, amely általában a hosszú, hosszú távú hiányzások, illetve a korai nyugdíjazások általános oka szokott lenni, és ezzel kapcsolatban nagyon sok forrás próbálunk fordítani a kutatásokra. Ezek a vázizomzati megbetegedések ezzel kapcsolatos felmerülő költségek azonosítása, illetve azoknak a leghatékonyabb eszközöknek a megtalálása a célunk, amelyek felkelthetik a figyelmet ezekkel kapcsolatban, a vázizomzati megbetegedésekkel kapcsolatban, illetve segítséget tudnak nyújtani ezek megelőzésénél. 2020-21-es év során ez lesz majd a tevékenységünk központjában, tehát a veszélyes anyagokkal folytatott munka és munkahelyi környezet után ez lesz majd a téma. Ezen kívül még a több éves stratégiai programot említeném, amely ugye 2014-től 20-ig tart, most fogjuk végezni annak az elemzését, hogy a célkitűzéseinket hogy értük el, de júniusban el fogjuk kezdeni az irányító tanácson belül annak a tárgyalását is, hogy 2020 után mivel szeretnénk majd foglalkozni. Tudom, hogy csak 10 percre lett volna alkalmam, de köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen ezt a beszámolót, és azt a részletes tájékoztatást. Az EU orsának a felülvizsgálatát, majd a szakbizottságban holnap fogjuk terítékre venni. Hiszen vannak emberek, vannak kollégák, akik utó utó vannak, és még nem értek ide. Nagyon érdekes volt ezt meghallgatni, Említette az idősebb, illetve az ikorosodó, idősödő ö, munkaerőt, és hogy ez mit jelent, és ez rendkívül érdekes volt. Nézzek a kollégákra, hogy van-e valakinek kérdése, amit esetleg Szedlacsek asszonynak fel szeretne tenni. Beker úr, tessék parancsolni. Igazából nem kérdésem van, hanem az előadással kapcsolatban szeretném dicséretemet kifejezni, hiszen nagyon jó előadást tartott méghozzá elég rövid idő alatt, és én úgy számoltam, hogy konstruktívan fogunk tudni együtt dolgozni, és erre számítok is. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban többet nem is kell mondanom. Köszönöm szépen. Akkor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mam zaszczyt i, i, i przyjemność być sprawozdawcą tego raportu. Nagy megtiszteltetés e, számomra, hogy az előadója e, lehetek ennek a témának, de először is hadd mondjak e, köszönetet Krisztina Szerlacsek igazgatóasszonynak, akivel nagyon jó az együttműködés mert évek óta az OSHA tényleg valóban az egyik legfontosabb európai ügynökség, akivel hál' Istennek nagyon jó az együttműködés. Nem csak a munkahelyi egészségről és munkabiztonságról beszélt, hanem olyan kérdésekre, amely minden európai munkáról számára fontos, hiszen utalt arra, hogy a megelőzés, a prevenció a legfontosabb, illetve a fiatalok védelme, azon fiatalok védelme, akik most kezdenek dolgozni. Az európai lakosság öregszik, ezzel tisztában vagyunk. Ugyanez igaz egyébként természetesen a munkavállalók között is. Fontos, hogy ne hagyjuk, hogy elkedvetlenedjenek az eh, eh, emberek. Valamire utalt, amely talán nem közvetlenül kapcsolódik ehhez, de mégis fontos, ez pedig nem más, mint az, hogyha valaki hosszabb idő után, hosszabb betegség után tér vissza a munkaerőpiacra, a munkahelyére. Azok, akik nehéz időket éltek meg, bizony nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra, ezt tudjuk, hogy ez milyen komoly probléma. Éppen ezért ezen egyének számára őszinte őszintén úgy gondoljuk, hogy, hogy komoly és valódi lehetőséget kell biztosítani arra, hogy újra munkát találjanak. Nem szabad megvélegezni, kirekeszteni ezeket az embereket, ezért olyan fontos az, hogy szem előtt tartsuk ezen emberek érdekeit, igényeit is. Fontos, hogy elébe menjünk az új fejleményeknek, hiszen eh, fel kell készülnünk már most a jövőbeni változásokra, például az onkológiai eh, változásokra, hiszen nyilván az egészségügyi ellátás is fejlődik, ennek meg kell jelennie a munkaegészségügy kérdésében is. Úgy érzem, hogy a módosítók benyújtásának határideje holnap van, tehát aki még szeretne valahogy módosítani a munkán, az igyekezzen. Ezt mondom a kollégáknak, de önnek igazgató asszony pedig köszönöm, hogy ilyen holisztikusan közelít ehhez az egyébként roppant fontos kérdéshez. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony! Szedlecsek asszonynak is köszönöm. Elnézést szeretnék kérni, hogy elkéstem. De ugye említette az utazást, meg hát a különböző bizottságokban való szerep. Úgyhogy mégis ezért maradtam le bizonyos részekről. Egy kérdésem van, hogy a jövőben hogyan lehet ugyan olyan egyforma ö, védelmet biztosítani az új munkaformák során is, az új munkaszerződések során is. Ugye az utóbbi időben látjuk, hogy néha nagyon nehéz a nagyvállalkozás és a KKV-k esetén mondjuk, hogy ugyanezt a biztonságot garantálni a munkavállalók számára. Említette ezt a felhőben való munkavégzést, hogy hogyan lehet nekünk, mint törvényhozóknak. Hogyan tudunk erre felkészülni? Hogy hogyan lehet a különböző jogalkotási aktusokkal proaktívan erre felkészülni és előre reagálni. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szedlacsek asszonynak szeretnék gratulálni, kiváló munkát végeznek, valóban imponáló a jelentésük is. Először is annyit hadd mondjak el, hogy a mikro és kisvállalkozásokról szóló rész apropóján annyit mondanék, hogy ez egy nagyon fontos téma. Most beszéltünk az administratív teher csökkentéséről, és sajátos módon a legjobb szendékunk ellenére is néha magunk is bűnösek vagyunk abban, hogy növeljük az administratív terhet. Az online interaktív eszközök sokat segíthetnek az administratív teher a bürokrácia elleni harcban, ebben önökre is számítunk. Főként a számítás technikában új veszélyek vannak, illetve a pszichoszociális veszélyekről sem szabad megfeledkeznünk. And also in that context, I see all... Azt hiszem az önök munkája a váz- és izomrendszeri betegségek terén nagyon fontos, ezek is egyre gyakoribbak ugyanis. Az Európai Bizottságtól vártunk egy javaslatot téren, végül erre nem került sor. Remélem, hogy az önök munkája talán további alapját is képezheti a jogszabályalkotásnak. Pár kérdése is lenne. A szociális jogokat említette. Kérdésem, milyen munkát végeznek, vagy terveznek végezni ezen konkrét témában? A különböző ügynökségek közötti szinergiáról is beszélt, megint csak az ön szempontjából, szemszögében nézve, hogy halad ez a munka. És harmadsorban a biztonságos és egészséges munkahely kampányában nagyon komoly munkát végeztek, 29 országjelentés készült, a bevált gyakorlatokat köröztették. Hogyan sikerült ezeket eljuttatni minél több helyre? Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyan elemzik a végeredményt és a, a valóban kiváltott hatást? a munka új formáival kapcsolatban ön is eh, itt van például a kollaboratív együttműködésen alapuló gazdaság, egyébként mi itt a parlamentben is komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Terveznek-e bármit tenni annak érdekében, hogy vizsgálják közelebbről ezt a kérdést, hiszen eh, iszonyatosan gyorsan eh, a, itt lesz a nyakunkon, és terjedőben ez a fajta kollaboratív gazdaság. Nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb jó ajánlásokat le tudjunk tenni megfelelő adatok alapján, és ez az, ahol önökre számítunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szedla csak asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen a kérdéseket. Mindegyikre ki fogok térni. Először is köszönöm, hogy ilyen pozitívan nyilatkoztak a munkánkról. Hok úr kérdésére válaszolva, aki azt mondta, mennyire fontos, hogy a fiatalabb és idősebb munkavállalók egyaránt vegyenek részt a hiányzás után a munkaerőpiacra való visszatérés programba. A tevékenységek és a programok megmutatták, hogy különösen az olyan országokban, ahol holisztikus megközelítést alkalmaztak az idősebb munkavállalókkal kapcsolatos programokban. Általában az olyan országokban a legsikeresebbek a munkahelyre való visszatérésről szóló programok, és ott vettek legtöbben részt a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt ezekben. Négy országcsoportot azonosítottunk. Az első az, amely tényleg komolyan veszi a holisztikus megközelítést, és komolyan foglalkozik a rehabilitációval, a munkahelyre való visszatéréssel. Itt van a legmagasabb részvételi arány, és eh, itt maradnak legtovább eh, állásban a résztvevők. Úgyhogy igazából ez az egyik nagyon fontos következtetés, amit a projektből le tudtunk vonni. Akkor most németre váltanék, mert Bach úr is föltett nekem egy kérdést. tehát az új munkavégzési formák, illetve az új munkavégző, munkaszerződések, illetve az új munkakörülmények. Mit jelent az új munkaadó munkavállalói viszony a jövőre nézve? Öm, az IKT, tehát a számítógépes ágazattal kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy ott tényleg nagyon különbözni fognak a jövő munkahelyei a jelenlegiektől. Valószínűleg év végén történik majd az meg, hogy ennek a projektnek a keretében egy konferenciát vagy szeminárt, szemináriumot fogunk rendezni. És ebben az összefüggésben sikerül majd remélhetőleg politikai szinten is, például mm, munkaügyi miniszteri szinten is vendégeket hívnunk, akik az ilyesfajta témákat már a jogalkotási munkába befoglalták. Juncker úr kezdeményezésére a szociális pillérrel kapcsolatban már a svéd, osztrák, német, miniszter és mások is nyilatkoztak, ugyanis ezekben az országokban már foglalkoznak az új kapcsolatok, új munkaviszonyok és az ezek által okozott változások kérdésével. Ausztriában például nagyon sokat foglalkozunk ezzel, hogy nem csak a hagyományos foglalkoztatási formákat nézzük meg, hanem például a felhő alapú számító, számítástechnika és egyéb területeken is előre haladott a jogalkotás, és az itt nemzeti szinten folytatott munkát fontos megosztani, hogy minél gyorsabban tudjunk reagálni a változásokra. Akkor most visszaváltok angolra, Harkin asszonynak válaszolván. Tehát az éves szinten Vitát folytatunk partnerügynökségeinkkel, az Eurofonttal, a SEDEFOP-pal és másokkal. Különösen a Eurofound-dal működünk együtt aktívan. Minden évben megállapodást írunk alá, egy együttműködési megállapodást arról, hogy milyen területeken kellene együttműködnünk és hogy milyen publikációkat fogunk majd megjelentetni. De egyébként a szedefop is lesz majd hasonló együttműködés, úgyhogy valóban igyekszünk azon, hogy ne legyenek átfedések, hogy alakuljanak munkaprogramok a különböző specifikus témákkal kapcsolatban. Aztán jött egy kérdés az egészséges munkahelyi környezet kampányról is, illetve hogy ennek európai, illetve nemzeti szinten milyen hatásait látjuk. Éppen most fejeződik be a formális kampány értékelése, amely különösen a pszichoszociális kockázatokra koncentrál. Most kaptam egyébként meg a jelentést, és úgy tűnik az első olvasás után, hogy nagyon pozitívak az eredmények, bár nyilván fejlődési lehetőség mindig marad. Csak egy kérdést említenék meg ezzel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy nagyon fontos, hogy a munkavédelmi hálózatok, a nemzeti hálózatok közötti együttműködés meglegyen, és hogy nemzeti szinten mindenképpen alakuljanak ki olyan hálózatok, amelyekben mindenki minél aktívabban részt, részt tud majd venni. Minden egészséges munkahelyi környezettel kapcsolatos kampányt értékelni fogjuk, és azt látjuk, hogy egyre több vállalat mutatkozik partnerként ebben is. Természetesen örülünk annak, hogyha még több aktív tagot szerzünk, aki aztán együtt tud működni velünk. A szociális jogokkal kapcsolatos kérdést nem igazán értettem. Arra vonatkozott ez, hogy foglalkozunk-e ezzel a területtel, vagy hogy vannak-e tevékenységeink és projekteink? Igen, mondja a Lárkin asszony, én elolvastam a prezentációját, és ott az áll, hogy 2017-ben nagyon fontos európai szintű kezdeményezek lesznek a e, eh, szociális jogok területén, és hogy ez meg fogja majd erősíteni az EU OSH munkáját, illetve a jövőbeni kihívásokra fog válaszolni. Ezzel kapcsolatban szeretnék kicsit specifikusabb információt kapni. Igen, tehát a mi ö, témáink az egészségre és a biztonságra vonatkoznak, és természetesen ez jó, szociális jognak mondható, hogy a munkahelyen megfelelő legyen az egészség és a biztonság helyzete, és az idősödő munkaerővel kapcsolatos projektünkön belül is foglalkozunk a szociális politikák területével mert ez befolyásolja a munkahelyi egészség és biztonság kérdését is. Tehát ilyen szempontból igen, foglalkozunk a szociális jogokkal is, a munkahelyi egészség és biztonság témájához kapcsolódván. Remélem mindenre válaszoltam. Nos, úgy gondolom minden kérdésre választ kaptunk. Természetesen ezt még folytathatnánk, de nem ma. És szavazni pedig az osával kapcsolatban és a többivel kapcsolatban, de most legalább megvitattuk a dolgokat. És az Eurofundról meg majd holnap fogunk szót ejteni. És azt hiszem, hogy akkor ezzel, ezzel a ponton megköszönjük a jelenlétét, mindig örülünk, hogyha eljön hozzánk és megbet megvitatjuk ezeket a dolgokat, hiszen a bizottságunk alapértékeit tükrözik. Örülünk, hogy itt volt. És reméljük hamarosan újra ellátogat hozzánk. Nos, akkor ezzel lezárom az ülést, de ne felejtsék, kedves kollégák, reggel kilenckor szavazással fogunk kezdeni, úgyhogy kérek mindenkit, hogy jelenjen meg. Köszönöm.